Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyüket, mert eh, szeretnénk elkezdeni az együttesülésünket a Júri szakbizottsággal. Üdvözlöm is a Júri szakbizottság tagjait. Ahogy ezt mindenki tudja, most eh, két társ raportőrünknek egy fontos anyagát fogjuk végignézni, a társasági adóinformációk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele. Az adó átláthatóság a cél, a nyilvános vizsgálódási lehetőségek a társasági adók területén. Örömmel kezdjük meg a munkát. A Juri kollégákkal együtt. Ez az 55. házszabálypontnak megfelelő eljárás, és nagyon határozottan ragaszkodunk a jogalkotási szöveg jogalkotási szöveg jogalapjához. Szeretnél valamit mondani, valamit kolléganő? Nem, kevés időnk van, kezdjük el. Akkor megadjuk a szót a raportőröknek. Bájé úr kap először szót. Köszönöm, elnök úr, ahogy ön is mondta, ez egy fontos anyag. A társasági adó eh, átláthatóságáról van szó, egy méltányossági kérdésről, tehát eh, arról, hogy ne legyenek olyan jövedelmek, amelyeket nem adóztatnak meg, miközben a KKV-k, a munkavállalók eh, kell, hogy finanszírozzák azt az adókiesést, amit elszenvedünk az Európai Unióban. Úgy látom, hogy a szöveg és a javaslat az egy jó lépés előre. Az országonkénti jelentés az egy hasznos dolog az adóelkerülés, adókiátszás elleni fellépésben, illetve azt is megakadályozhatjuk ezzel, hogy lefele induló verseny, vagy irányuló verseny alakuljon ki a különböző országok között. Növekszik a mobilitás, a globalizáció is növekszik, előfeltétel, tehát, hogy a vállalatirányítás megfelelő legyen, és a vállalatoknak a társadalmi felelősségvállását is meg kell erősíteni, ahogy az már a meghallgatáson is hallatszott ambiciózus a megközelítésünk. Azt szeretnénk, hogyha valódi változások lennének Európában, három dolgot húznék alá. Az első az az, hogy meg kell határozni azoknak a cégeknek a körét, amelyekkel foglalkozni akarunk. Itt 40 millió éves bevételről van szó, és ez mintegy 20 ezer céget érint a 9-ből 10 zárna ki a bizottság javaslata, eh, amit szerintünk eh, egy túl magasan meghúzott küszöbérték okozna, amit a bizottság eh, javasolt. A másik dolog az a fekete lista, amit a bizottság javasolt. Az ECOM-ban mi mindig támogattuk ezt a listát, mégpedig határozott kritériumok alapján ebben a jelentésben úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy a multik minden joghatóságban beszámoljanak a tevékenységükről, és az EU-n kívüli tevékenységükről is, tehát távolabb mennénk, tovább lépnénk, mint ahogy a bizottság hajlandó, és mi a, foglalkoznánk a multikkal is, és a leányvállalataikkal is mindeznek a célja nem annyira a szankcionálás, mint inkább a belső piac jó működése. A multiknak tehát adatokat kell nyilvánosságra hozniuk, betartani az adószabályokat, és nyilván az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére is szükség van. Fontos szövegről van tehát szó, és remélem, hogy Evelinnel együtt sikerül majd kialakítanunk olyan módosítókat, amelyek mentén egyesülni tudnak a parlamenti erők. Konkrét határozott lépésekre van szükség. Köszönöm. Uh, Evelyn Regner. Köszönjük szépen, Evelyn Regner következik. Köszönöm szépen, elnök úr teljes mértékben meg tudom erősíteni, támogatni tudom azt, amit a kolléga elmondott. Kiegészítésképpen elmondanám, hogy szerintem is társadalmi felelősséget is kell viselniük a vállalkozásoknak, vállalatoknak. Európában szociális piacgazdaságunk van, ez le van fektetve az EU-s szerződésekben, és ez persze azt jelenti, hogy Mind a mellett, hogy a vállalkozások nyereségorientáltan működnek, eleget kell tenni a jelentéstételi kötelezettségeiknek is. Eme jelentéstételi kötelezettségről van itt pontosan szó. A múltban már sok mindent tettünk ezen a téren. Gondoljunk a különböző ágazatokra, különböző rendelkezésekre, vagy jogszabályokra, amelyeket már elfogadtunk, vagy Sergio Cofferati részvényesekkel kapcsolatos munkájára is gondolhatunk. Itt már megszületett a nyilvános jelentéstétel elve, ami az adózással kapcsolatos adatokat illeti. Amit a kolléga mondott, azt kiegészíteném azzal, hogy ami a küszöb értéket illeti, ez persze az első kritérium, amely feltűnik. 750 millió, persze érthető a bizottsági javaslat és a BEPS-re való tekintettel, de ha megnézzük az európai társasági adó vonatkozó jogszabályokat, akkor itt már rengeteg küszöbértéket hat, meghatároztunk. A jobb jogalkotás értelmében nem lenne célra vezető egy új küszöbértéket bevezetni 750 millió értékében, szerintem egy jóval alacsonyabb küszöbre lenne szükség. A másik fontos különbözőség az, hogy különböző kritériumokat is meghatároztunk. Ide tartozik a székhelyre vonatkozó információ. Ne, ez nem feltétlenül csak a foglalkoztatottakra vonatkozik általában, hanem a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra is, illetve a bérezésre vonatkozó információk is lényegesek ebben az összefüggésben. Továbbá, hogy fontos ez a javaslat egészének iránya szempontjából is, és szerintem a legfőbb követelés, amikor az úgynevezett agregált adatokról van szó. Itt lényegében arról van szó, hogy a vállalatok, ahogyan a bizottság azt javasolta, most csak az Európai Unió belső piacán belül kell, hogy ilyen információkat rendelkezésre bocsássanak. Ez torzuláshoz vezet, különös tekintettel arra, hogy is, hogy milyen politikai körülmények uralkodnak, gondoljunk a Trump adminisztrációra, a világ egyéb eseményeire. Nagyon fontos, hogy ezeket az információkat országonként nyilvánosan közzé tegyük. Nagyjából szerintem ennek a jelentésnek ez a legfőbb tartalma, lényege. Szeretnénk szorosan együttműködni az árnyékjelentéstevőkkel, persze is várjuk most a kollégák meglátásait. Köszönjük, Evelyn! Az árnyékjelentéstevőknek adom most meg a szót. Rozáti úr lesz az első közülük. Balc úr. Köszönöm szépen. Darius Rozáti kolléga részéről, illetve nevében szeretném megköszönni a két társjelentéstevő munkáját. Köszönöm nekik a tervezetet. Rozáté kolléga a következőket üzeni a kedves kollégáknak. Úgy vélem, hogy nagyon fontos időponthoz érkeztünk. Tíz hónappal ezelőtt tett az Európai Bizottság az egy nyilvános jelentéstételre javaslatot. Mi most készítjük el a jelentéstervezetet, egyébként pedig a nemzetközi körülményeges jel, eh, rendkívüli módon változtak az eredeti javaslat megtételi le óta. Nagyon fontos, hogy mi parlamentként eleget és eh, EPP-ként is eleget tegyünk a polgárok azon igényének, hogy fellépjünk a, eh, az adóelkerülés, adókijátszás ellen, és Persze mindeközben azért a beruházásokhoz is megfelelő körülményeket kell teremtenünk és fenntartanunk Európában. Az adóelkerülés, adó kikerülés és adókijátszás elleni harc nem nyerhető meg a tagállamok által külön-külön, csak az EU közösen győzheti le ezeket a rossz gyakorlatokat. Fontos, hogy az OECD BEPS rendelkezését is szem előtt tartsuk. Az egyik ilyen a 13-as javaslat vagy fellépés, amely az országonkénti jelentéstételre vonatkozik, az Európai Unió egyik jogszabálya már kiemelten foglalkozott ezzel, vagy foglalkozik, ennek én voltam a jelentéstevője, mi a néppárt úgy gondoljuk, hogy az OECD BEPS um, cselekvési ajánlásait kellene szem előtt tartani az országonkénti jelentéstétel kapcsán. Most uh, kitérnék arra, hogy az EPP-nek mely pontokkal van gondja. Mint ahogyan tudjuk, a bizottság legalább 750 milliós uh, küszöbértéket uh, kíván meghatározni, ami a nagyvállalkozások fogalom meghatározását, vagy a nagyvállalati csoportok meghatározását illeti. Ez lenne az a küszöbe, amelyet egyébként az OECD is javasol. Ennek a javaslatnak megfelelően ö, a nagyvállalatok 90%-ára vonatkozna az országonkénti nyilvános jelentéstétel, ez a KKV-kat nem érinteni, Mi az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy nem kell a küszöböt csökkenteni, hiszen nem szeretnénk, hogyha a határokon átnyúlóan tevékenykedő KKV-kat is érintse a jelentéstételi kötelezettség. Hogyha csökkentenénk a küszöbértéket, akkor ez további hézagot teremtene a rendszerben, és Mm, ekközben már itt, ebben a szakbizottságban és a panaszszakbizottságban is láthattuk, hogy a joghézagok teszik lehetővé elsősorban az adó kikerülést és adó kijátszást. A bizottság és a bizottsági javaslat ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az adózással kapcsolatos átláthatóság és fontos az is, hogy a vállalkozások versenyképessége ne érüljön. Az adóhatóságok között megosztott információk is fontos szerepet játszanak. Az országonkéti nyilvános jelentéstétel azt jelenteni, hogy az eddigiekhez képest új adatokat kellene közzétenni, ez azt jelenteni, hogy sok esetben a nyilvánosság több adathoz férne hozzá, mint maguk az adóhatóságok. Ez nagyon negatívan befolyásolhatná az EU-s vállalkozások versenyképességét, valamint gátolhatná a beruházásokat az Európai Unióban, ezért a néppártnak ez utóbbit nagyon nehéz elfogadnia. Végül, de nem utolsó sorban, a bizottság azt szeretné, hogy az országonkénti nyilvános jelentéstétel információt ahogy a név is mondja, országonkénti bontásban tegyük közzé. A társjelentéstevők úgy vélik, hogy minden adó Nagyobb felbontásban kellene, nagyobb bontásban kellene ezeket az adatokat közzétenni, globális szinten. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak egy kiegyensúlyozott javaslatot kell előterjesztenie, egy olyan javaslatot, amely kifejezetten a problematikus országokkal foglalkozik, és nem generál túlzott administratív terheket ott, ahol nincsenek gondok. Úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell kerülni a félreérthetőséget, és az Európai Uniónak bizonyos területeken, az Európai Unió bizonyos területeken vezető szerepet ját, szeretne játszani a, ezen a területen is. A néppárt mindenképpen támogatja a nagyobb átláthatóságot az adózás területén, de legyünk reálisak, nem kés, kérülhetünk sprintre, amíg mások sétába indulnak. Az adó kikerülés, adó kijátszás elleni küzdelemben nemzetközi együttműködésre van szükség. Hiába vagyunk mi nagyon ambiciózusak, ha mások nem azok. Ezzel csak azt érjük el, hogy a szociális piacgazdaságunk gerincét adó KKV-kat helyezzük hátrányba. Köszönöm. Madame. Köszönöm szépen, ezt asszony parancsoljon. Köszönöm szépen elnökasszony. Én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a dossziénak a Júri szakbizottságban. És az ekonos kollega által mondottakat szeretném magam is folytatni. Egyrészt köszönöm a kollégáknak a jó együttműködést. Kétség nem férhet hozzám, hogy szükség van a nagyobb átláthatóságra ezen a területen, és ezért van szükség arra is, hogy a nagyobb cégek a rájuk vonatkozó társasági adók és fiútelep, fiúktelep információkat közzé kell, hogy tegyék. Arra az is egyértelmű, hogy ott kell fizetni a cégeknek a nyereség adót, ahol a nyereséget megtervel, megtermelték, ezért is átláthatóságot kell biztosítani. Ugyanakkor tudjuk, hogy a bizottság prioritásai ebbe az irányba mutatnak, az ország specifikus jelentések pedig igenis lehetővé teszik majd az állampolgároknak, hogy betekintsenek a cégek adó tevékenységébe, illetve hogy ezt megértsék. Ugyanakkor nem értek egyet a küszöbbel. A bizottság 150 millióról, az előadó 40 millióról beszél, óriási különbsége két javaslat között. Az is igaz, hogy az idevágó jelentés a 750 milliót túl magas küszöbnek tartja. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a két szélsőséges küszöbérték között valamilyen módon egy kompromisszumos eredményt kell találni. Az is fontos, hogy a bizottság javaslata nem ró külön adminisztratív terhet a kis és középvállalatokra. Nem akarjuk, hogy kompetitív hátrányba, versenyhátrányba kerüljenek a nagy cégekkel szemben a szabályozásokkal. Abban is különbség mutatkozik a bizottság és az előadó között, hogy a közététel hol történjen meg. A bizottság javaslata országunkra lebontott minden joghatóságra vonatkozó jelentéstételről szól, ahol a multi tevékenykedik. Ezzel egyetért az előadó. A bizottság ugyanakkor az adóparadicsomokról is beszél. Hát erről még vitát nyithatunk e szabályozásról, és különbség van a között, hogy milyen szerződéses alapra helyezik a jogalapot, az 50-es vagy a 150-es cikkre. Ezeket a kérdéseket gondoljuk tisztázandónak. A bizottság javaslata jó kiinduló pontját adja a tárgyalásoknak, és így megállapodásra juthatunk az előadó és az árnyék előadók. Köszönöm szépen! Luna Lerner asszony az ECR árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen. Jól fogalmazták meg ezt a jelentést, mely kiemeli a bizottság javaslatának fő hiányosságait. A legnagyobb probléma, hogy a bizottság a bejelentési eh, kötelezettséget a 750 millió eurós nettó forgalom fölötti cégekre akarja előírni. Márpedig helyesebb volna a küszöbértéket eh, a major company vagy nagy cég definíciójához kötni, nem a forgalomhoz. Engedjék meg, hogy a hatos módosítót külön kiemeljem, amely azt mondja, hogy a szakszervezetek és a munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni kell a cég helyzetéről, illetve a fő munkaidőben foglalkoztatók számáról, a nyereség alapról, illetve az adóról. Azt hiszem, hogy itt plusz kötelezettséget írunk elő, hiszen az ország specifikus vagy országonkénti jelentés szól erről. Azután a jelentés a jelentősen kibővíti a bejelentendő tények számát. A 24. Eh, bekezdés kapcsán ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a public subsidies, vagy az állami támogatások eh, eh, kérdését részletesen szabályozunk-e, hiszen itt például az adókedvezményekről is érdemes volna szólni. Harmadsorban a preambulum bekezdéseket is megváltoztatnám. Az OECD BEPS kezdeményezését idézi ez egyik preambulum bekezdés, de hangsúlyoznunk kellene, hogy a BEPS kezdeményezés nem érte el a kívánt célt. Az ötös preambulum bekezdésben, ahol a cégek felelősségvállalásáról van szó. Itt a responsibility helyett az accountability fogalmat használnám, az elszámoltathatóságról beszélnék, tehát a felelősségvállalás helyett Helyes, hogy az adatok hozzáférhetőségéről beszélünk, de hangsúlyozzuk ki, hogy gépileg olvasható, feldolgozható adatok legyenek ezek. El kell, hogy mondjam, hogy ez az én véleményem, és lehet, hogy nem minden ECR-es kollégám ért velem egyet. Mr. Calbe Chambon. Muchas gracias, señores. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Ez csak kiinduló pontja a további munkának, és remélem, hogy gyorsan tudunk majd tovább haladni. Ki, kitűnő azonban ez a dokumentum, nagyon jó kiinduló pont a további munkának. Vannak kérdések, amelyeket még részletesebben is meg kell vizsgálnunk majd. Ugyanakkor egyetértünk abban, hogy a fő cél a nagyobb átláthatóság megteremtése illetve az, hogy a BEPS projekt keretén belül megfogalmazottaknak érvényt szerezzünk, átláthatóbbá tegyük az adórendszert, illetve az társasági adó információkat, is igazságosabbá tegyük a rendszert, megakadályozva így, hogy a cégek kikerüljék direkt nem beszélek adócsalásról, kikerüljék az adófizetési kötelezettséget. A lehetőleg hatékonyabb rendszert kell kialakítani. Ugyanakkor a mostani dokumentumunk a parlamentnek a BEPS kapcsán készített dokumentuma után fogalmazódik meg, illetve arra épül. Ennek az első BEPS-es parlamenti dokumentumnak én árnyék jelentős tevője voltam. Itt azonban mi túllépünk az OECD BEPS projekt keretén belül kitűzött céloknak. Gondoljanak csak bele. Panama adhok bizottság működik, de hát itt van Trump megválasztása is, nagyon gyorsan változik a helyzet, ezért Európában szigorúnak és egyben radikálisnak kell lennünk, nem késlekedhetünk. Mindezt elmondva, biztosíthatom önöket, hogy megvizsgáljuk majd a kollégákkal együtt, hogy mely pontunkban nem értünk egyet, és persze keressük a vélemény azonosságot is, egy olyan dokumentumot kialakítva, amelyel megakadályozzuk, hogy verseny hátrányt rójunk az európai cégekre, ami még a küszöbértéket illeti. 40 millió vagy 750 millió, hát két nagyon különböző szág ez. Gondoljanak csak erre, azt szeretném kérni azoktól, akik 40 millióra csökkentenék ezt a küszöböt, hogy milyen előnyt látnak ebben, magyaráznák ezt meg. Az OECD nemzetközi küszöbértékeit, benchmarkjait érdemes figyelembe vévni. nem tudom, miért térünk el ettől. És kérném, hogy magyarázzák el, hogy hány multi cégre terjed neki ez a szabályozás, hogyha 40 millióra csökkentenék a küszöböt milyen előnyökkel járna ez. Nem kell ennek a szabályozás kondíció színek van vanonjának lennie, de ugyanakkor figyelembe kell vennünk a végrehajthatóságot. A előadók által készített dokumentum ugyanakkor attól félek, hogy nagyobb terheket ró a cégekre. Három szempont alapján kell tisztáznunk, hogy most egy eh, valós cégről beszélünk, vagy pedig egy látszat cégről, vagy postafiók cégről beszélünk. Fontos például tudni a foglalkoztatottak fő és részmunkaidőben foglalkoztatottak számát, illetve az eszközök mennyiségét. Hogy ne csak tényleg egy postafiók cég legyen bejegyezve az egy, egy adóparadicsomban, hanem munkavállalók is dolgozzanak itt. Ezek azok a feltételek, amelyeket tisztázni kell. Nem tudom, hogy mást előírhatunk-e a cégek számára, nem szabad, hogy kontraproduktívvá eh, váljunk, hogy eh, negatív hatásokat érjünk el. Fontos, hogy egy egységes formát is kialakítsunk, de az egész dolog már most is túlontúl komplex, éppen ezért egy olyan formátumot kell kialakítani, amely mindenki számára használható és alkalmazható. Tehát egyetértünk azzal, hogy egy standardizált dokumentumra van szükség. Vannak még más részkérdések, amelyekben még nem tudunk végleges álláspontot kialakítani, de itt is fontosnak tartjuk a végrehajthatóság, a gyakorlatiasság szempontjait. Az átláthatóság és a demokratikus hitel tehát nagyon fontos. Van egy kérdésem a bizottsághoz. Mi értelme van annak, hogy agregált adatokról beszélünk? Egy csomó információ kicsúszik így a kezünk közül. Nem látom, hogy miért van erre szükség. Aztán van a kérdéseknek egy második köre is, ahol részkérdéseket teszünk fel. Összességében mondom, nem tudom, hogy a bizottság miért ez mellett, az opció mellett teszi le a voksát. Végezetül úgy gondolom, hogy a szabályozást az egész világban működő cégekre ki kell terjeszteni. Hogyha itt a közlététel tekintetében megosztottak vagyunk, akkor nem vezet ez szélre. Köszönöm, Kavizsambon. Kavada úr eh, idejét is elhasználta, ugye? Jól, jól sejtem. Nos, eh, lépjünk tovább, Gue. Ja, persze. Senki nincs tőlük? Non, personne. Euh, euh FTD. Non. Euh, senki onnan sem. Ott vannak a zöldek még, ugye? Excusez-moi. OK. Alors, Monsieur Urtason. Ou Monsieur Durand. Comme... Durand úr, vagy, vagy Orteson úr. Én elkezdem, és majd a kollega folytatja. Köszönöm. Csak röviden akkor és Pascal folytatja majd. Először is mindannyian tudatában kell, hogy legyünk a tétnek. Az adó botrányok az elmúlt években arra kell, hogy sarkaljanak bennünket, hogy ambiciózusak legyünk. Szerintem semmi sem rosszabb, hogy ne hozzunk szabályokat. Na jó, ennél talán az lenne rosszabb, hogyha rossz jogszabályt, kevésbé ambiciózus jogszabályt hoznánk a parlamentnek, tehát ambiciózusnak kell lenni, és nyilván tanácsot is ebben az irányba kell ebbe az irányba kell befolyásolni, tehát adó alap, adóztatás, vállalati adóztatás témájában. Lehet legyünk ambíciózusak, az, hogy 750 millióról 40 millióra csökkentjük a határt, az megint annak a része, hogy ambiciózusak akarunk lenni. Tehát eh, én támogatom a raportőrök javaslatát, és meg is köszönöm nekik ezt. Ahogy Hűg eh, úr mondta, eh, hogy ha 750 milliónál húzzuk meg a határt, akkor 10-ből 9 multi megúszza. Mi értelme lenne egy jogszabályt hozni, ha csak ilyen kevés cégre terjed neki a hatája? ezen kívül is vannak még érvek. Az Európai Bizottság azt mondja, ahogy az előző kollega is mondta, hogy az EU-n kívüli adatok agregáltak kell, hogy legyenek. Nekünk más a véleményünk, szerintünk elkülönítetten kell ezeket az adatokat is megkapni különben nem fogjuk látni a cégeknek a tényleges tevékenységét az egyes területi egységekben, az egyes országokban vagy joghatóságokban. Amennyiben a bizottság egy könnyű kiutat ad egyes cégeknek, akkor meg fogják kerülni a jogszabályt azzal, hogy agregátadatokat kezelnek tehát nem szabad megengedni, hogy sok cég kikerülhesse a jogszabályt. Én támogatom tehát azt, amit a raportőr mondott. Ami pedig a versenyképesség csökkenését illeti, nos erre az érvre, vagy sirámra inkább csak azt mondom, hogy ugyanazt az információt kérjük mi, mint amit a cégek kénytelenek a banknak is megadni. Nos, mi ugye zöldek vagyunk, e, teljes mértékben egyetértünk a javaslattal, illetve a két kollega munkájával. De most e, röviden, miért 40 millió a határ? Nos, azért, mert e, a nagy vállalatnak ez a meghatározása a számviteli irányelvben, tehát ugyanazt követeljük vagy kérjük, ami már egy másik jogszabályon szerepelt. Megmagyarázták már egyébként, hogy mi ennek az oka. Ez egy átláthatósági követelmény, ne csak a legnagyobb cégekre legyen érvényes, hanem az összes nagy cégre Beszéltek itt az elkülönített adatokról, amelyekről elmondottakat én is osztom. Két dologra térnék itt ki határozottan. Mi a számviteli átláthatóságot akarjuk, a, itt adózásról nincs szó, se az adó alapról, se pedig az adórátáról nincs most itt szó. Ez most egy átláthatóság, amely a részvényeseknek is jó. Eh, fontos tehát, hogy a parlament eh, ebben a kérdésben elég világos legyen. Egy kicsit talán azt hiányolom, hogy a szankciókról nincs szó. Franciaországban látjuk azt, hogy mennyire nehéz kiverni ezekből a cégekből az adatokat akkor, hogyha nem lehet szankcionálni őket, akkor, hogyha nem adják meg az adatokat. Tehát ezt kellene valamilyen módon kezelnünk. Köszönjük, Durand úr. Más árnyékelőadó nem jelentkezett, most tehát bárki hozzászólhat. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen, mondja Ferber képviselő. Nem vagyok jogász, csak az ECON szakbizottság egyik tagja vagyok. Abban reménykedtem, hogy a júri szakbizottság belé tagoktól tanulhatok majd valamit, de hát a szöveget olvasva egyelőre még nem világosodtam meg. Itt van a BEPS kezdeményezés, ezt végrehajtottuk. Ez tartalmaz az országonkéti jelentéstételt is, ha bár ez a kötelezettség nem nyilvános nem nyilvános jelentéstételre van, tételről van szó. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan oldható meg ez az egész egyáltalán jogilag az olyan vállalatok esetében, amelyek ugyanis a 40 milliós küszöbértéket meghaladják, egyébként mindjárt visszatérek majd még a küszöbértékre, de mi van azokkal, amelyek nem részvénytársaságok? Mi van azokkal, amelyek esetében csak egy család, vagy egyetlen egy személy a tulajdonos. Jogilag ez hogyan oldható meg? Jó lenne, hogyha a jogászok elmagyaráznák ezt nekem, nem jogásznak. Egy másik kérdés, most ez adó, adózási kérdés, vagy a belső piac működését érintő kérdés? Ha belső piacot érintő kérdés, akkor miért foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyek a belső piacon kívül esnek? Nem vagyok jogász, mondom még egyszer, Eddig az ECON azért foglalkozott a beps mert ezt adózási kérdésként kezeltük. Szerintem fontos, hogy megválaszoljuk az általam felvetett kérdéseket, és aztán itt van a min- legfőbb kérdés, minden kérdések kérdése. Mit akarunk egyáltalán elérni? Azt akarják, hogy az összes multinacionális cégünket pelengére állítsuk, vagy azt akarjuk, hogy az adózásban eh, nagyobb igazságosság eh, alakuljon ki? A TAX 1-ben és a TAX 2-ben is tag voltam, és most a PANA vizsgálóbizottság tagja is vagyok. A multikat érintő témáknál nem is az a fő gond, hogy a Bahamákon vagy Panamában vannak postafiók cégeik, hanem az, hogy megállapodnak államokkal arról, hogy olyan adózhatnának kevesebbet. Az országonkénti jelentéstételnek az lenne a lényege, hogy egy adott országban egy adott vállalkozás tevékenysége és az adó teher hogyan függ össze egymással. Miközben mi aztán nem is rendelkezünk olyan eszközzel, amelyel mérhető lenne, hogy igazságos-e a kettő közötti arány. Ezzel egyszerűen csak azt akarjuk elkerülni, hogy más országok előzetes megállapodások révén ne kövessenek ilyen gyakorlatot. Ezt a problémát kívánjuk valahogy jobban kezelni. Felmerül bennem a kérdés, hogy a jelentéstevők javaslata egyáltalán megoldást kínál-e mindenre, vagy magunk alatt vágjuk csak a fát, hiszen a saját vállalatainkat gyengítjük meg végezetül harmadik országbeli vállásokkal szemben, pellengére állítjuk őket, mondván, hogy ők potenciális adó elkerülők, adócsalók, miközben nem ők a hibásak, hogyha egy ország adókedvezményeket kínál. Szerintem először ezeket a jogi kérdéseket kellene tisztázni, mielőtt küszöbértékekről vitáznánk. Köszönöm. Köszönjük Ferber úrnak, Pervans Berez. Köszönöm. Nyilván először is gratulálok a raportőröknek, mert nagyon jó alapot szolgáltatnak arra, hogy beszéljünk a bizottság egy friss javaslatáról, ami szerintem fontos. Itt most ennék egy történelmi kitérőt, és emlékeztetném önöket azokra az érvekre, amelyeket az Egyesült Királyság alkalmazott arra, hogy ne lépjünk előre az adózás területén az Európai Unióban. Nyilván emlékeznek még rá, amikor kezdődött a vita arról, hogy megadóztassuk-e a, megtar a megtakarításokat. Az Egyesült Királyság azt mondta, hogy csak akkor, hogyha a megállapodást kötünk az egész világgal most egy olyan szakasz következik, amikor az Egyesült Királysággal más alapokon beszélünk majd az adóügyekről. Ugyanez az ország most azt mondta, hogy amennyiben az Európai Unióban nem lehetett megállapodni ilyen dolgokról, akkor nyilván azon kívül kár lenne elkezdeni, tehát először saját magunk állapodjunk meg, és addig hagyjuk békén az angolokat, mondták. Nyilván ez a retorika művészete, és nyilván ez érdekes jogi és adózási szempontból is, de el kell döntenünk, hogy merre akarunk tovább lépni. Figyelembe kell venni tehát azt is, hogy mit gondolnak a polgárok erről a dologról. Ez az országonkénti jelentés, látjuk, hogy egyfelől azt eredményezi, hogy megelégelték a polgárok azt, hogy nem fizetnek a cégek, nem átláthatóak az ügyek, miközben használják a közszolgáltatásokat. és nem veszik, nem, nem veszik ki a részüket. Miközben mások pedig bujkálnak, illetve bujocskát játszanak. Van egy olyan ország, Franciaország, amely a közelmúltban hozott egy döntést, alkotmánybírósági szinten egy érdekes döntést, amely döntést sokan úgy értelmezik, mint hogyha Franciaország elutasítaná az országonkénti jelentéstételt. De hogyha elolvassuk jól ezt az alkotmánybírósági döntést, akkor azt látjuk, hogy elismeri a bíróság azt, hogy cél legyen az átláthatóság, és hogy tudni kell ehhez országonkénti szinten a, a profitokat. Ennek, ennek pedig alkotmányos értéke van. Az Európai Uniónak együtt kell tehát e, haladnia, és e, példamutató e, hozzáállást kell mutatnia a világ többi részével szemben. Két dolog két dolgot emelnék ki a jelentéssel kapcsolatban. Az egyik a küszöb megváltoztatása, Ugye vannak különböző irányelvek, más területen ugye egyértelmű a küszöbb. A raportőr azt mondja, hogy a 750 millió helyett 40 millió, az azt jelenteni, hogy megtisztereződnek a, a multik, a, amelyek a hatája alá tartoznak az irányelvnek. Nyilván ezt azért tudni kell ahhoz azt is, hogy, hogy milyen tömegről van szó itt. Ami a fekete listát illeti, arról sok mindent lehet mondani nyilván, meg el is hangzottak már. Szerintem jó a megközelítés. Az, hogy itt most elsősorban jogi kérdésről van szó, vagy adózásiról. Az elnökök értekezlete már döntött ebben az ügyben. Itt van egy nagyon komoly adóügyi vonatkozás is, és ez erősíti meg azt a hozzáállást, amit mi választottunk. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a bizottság kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két pontot szeretnék kiemelni, két lényegi pontot szeretnék kiemelni, és ott utána jogalap kérdéséről szólnék. Mind a hatály, mind a küszöb vonatkozó kérdéseket megfogalmaztak a képviselők, illetve az információk közétételéről. Ezért a két kérdésre szeretnék koncentrálni. Miért fogadtuk el azt a megközelítést, amelyet elfogadtunk? Nos, azért, mert a legproblematikusabb területekre próbáltunk koncentrálni. 750 milliós küszöbb megmutatja, hogy azon cégekre fókuszáltunk, amelyek mind eh, hajlandóak rá, másrészt pedig eh, forrásokkal is rendelkeznek, hogy sikeres, agresszív adótervezést folytassanak le. A egy 6000 cég, aki túllépi ezt a 750 milliós ehm, küszöböt ezzel, hogyha őket megadóztatnánk, akkor az elkerült adók 90%-et behagyhatnánk. A 40 milliós küszöbbel megnövelnénk azon cégek számát, akikre ez a szöveg vonatkozna, meg háromszoroznánk a e cégek számát, ugyanakkor alig nőne a plusz adóbevétel. hiszen csak 10%-kal növelhetnénk a számítások alapján, az OECD számításai alapján az adóbevételt. Ezért döntöttünk a 750 milliós meg, küszöbbel, küszöbb mellett. Egyrészt az OECD-ben végzett BEPS munka szellemében jártunk el, másrészt az arányos elvét követtük. Másrészt az információ közétételéről próbálunk a nem EU joghatóságok közül azokra koncentrálni, ahol problémák merülnek fel. Itt ugye a rossz adó igazgatással működő rendszerekre gondolunk, és ezek szerepelnek majd a listán. Hogyha ugyanakkor tovább lépnénk, akkor komoly verseny hátrának tennénk ki a nem EU-s cégekkel szemben az EU-s cégeket, hiszen olyan információkat kellene közé tenniük, amelyet az EU-ban tevékenykedő nem EU-s székhelyű cégeknek nem kellene közé tenniük. Ez nem csak a költségek kérdését veti föl, hanem azon információ kérdését is, amelyhez a nem EU-ban bejegyzett versenytársak hozzáférnének az EU-s versenytársaik működéséről. Ezért folytattuk tehát azt a megközelítést, amelyet alkalmaztunk, és még a küszöbökre térnék vissza, megmutatva, hogy valóban azokra a célokra koncentrálunk, amelyek a problémát jelentik. Minden cég, aki ellen eljárás zajlik a versenyfőigazgatóság részéről, az illegális adótámogatás felhasználás tekintetében, azaz az adómegállapodások tekintetében, ezekre mind kiterjed a 750 milliós küszöb illetve ezen küszöb alá tartoznak. Röviden még a jogalapról szeretnék beszélni. Teljesen egyetértek egyetért a bizottság az Európai Parlamenttel a jogalap tekintetében, nagyra értékeltem az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményét, amelyet a Júri Szakbizottság januárban meg is, fog, meg is szavazott, egyetértünk önökkel, de óvatosságra intenék az olyan módosítók kapcsán, amelyek azok malmára hajthatnak a vizet, akik úgy érvelnek, hogy nem jó jogalapot választottunk. Mi igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy a célunk az, hogy az elszámoltathatóság és az átláthatóság elvét teljesítsük, érvényesítsük, és nem az a célunk, hogy a meglévő európai vagy nemzeti adóigazgatások munkáját könnyítsük meg a harmoniz, az nemzeti adórendszerek eh, harmonizációjáról szóló egyes módosítóra utalok, melyet ilyen módon problematikusnak tartunk. Már ezen felül ugyanakkor meg szeretném köszönni az előadóknak a munkájukat, és természetesen örömmel tekintünk az Európai Parlamenttel való együttműködés elébe. A tanácssal intenzív munkát végeztünk, kilenc munkacsoport ülést tartottunk, és a technikai munkát eh, a tanácsban nagyjából befejeztük, eh, éppen ezért tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önökkel való munkában is előbbre vigyük a e dosszié ügyét. So I think we have five minutes for the rapporteurs to comment. If... Az előadók kapnak öt percben szót, hogyha kérik a szót. Evelyn. Ähm, herzlichen Dank äh, für alle Beiträge, die... Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást mindent, amit elmondtak, jó áttekintést adnak arról a munkáról, amely előttünk áll. Röviden néhány pontról szeretnék szólni. Egyrészt köszönöm szépen a bizottságnak, amit a mondandójukat. Néhány problémát említett, például a rossz adó irányítással rendelkező országokra koncentráljunk. Ezzel egyetértek, de figyelnünk kell arra is, hogy ne teremtsünk új kibúvókat az újonnan bevezetett rendszerben, ezt akarjuk a módosítóinkkal elérni. Többek között az a kérdésben, amelyekről Ferber kollega és mások is beszéltek, tehát a kis és középvállalkozások tekintetében. Ezért gondoltunk a 40 milliós küszöbre, a számviteli elvekben megjelennek a BEPS elvei, és ez alól kivételképeznek a KKV-k a családi cégeket megvizsgálva, ezt felvetette ön is, Nos, hogyha hatalmasok a családi cégek, és túllépek a küszöböt, akkor rájuk is vonatkozik ez. Tehát az IKEA vagy a Porsche nem mondható a kis családi cégnek, ezek nem ilyen papa-mamából álló cégek, hogyha igenis túllépik a 40 milliót, akkor terjedjen rájuk is ki a szabályozás. Bitte, bitte, így az elnök nem volt fordítás. Megadom a másik a szót. Nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni. Örülök, hogy az árnyék előadók azok mindent elmondtak, illetve kaptunk válaszokat a kérdésekre is. Ezzel akkor lezárjuk a vitát. Talán még a módosítók határideje március 15-en. A módosítókat május 3-án vitatjuk meg, és a közös szakbizottsági üléseken május 29-én vagy 30-án szavazunk. Köszönöm szépen, és még időben lezártuk a munkát. Köszönöm.